Uh, good afternoon everybody. Shall we get started? Né, jó napot kívánok mindenkinek. Első napi rendi pontunk annak elfogadása. A TDI dosszié raportőre azt kérte, hogy a 11-es napirendi pontról majd a legvégén szavazzunk. A 21-es pont alatt nincs ellenvetés, akkor mehetünk is tovább, ahogyan ezt kérték. Kettes napirendi pontunk a jegyzőkönyvek elfogadása, ez a november és a decemberi ülésünknek az elfogadása. Nem tudom, hogy valakinek megjegyzése, ellenvetése van-e ezzel kapcsolatban. Amennyiben igen, akkor kérem, hogy ennek az ülésnek a végéig azt tudassák. Hármas pont az elnök közleményei. Webstreamingelve van az ülés, mint mindig, kivéve a koordinátorok ülését. A részvevők listája rendelkezésre áll, ahogyan szokott. És akkor a hírek. Mercosur a titkárság értesítést kapott december 19-én arra vonatkozóan, hogy Brazíliával nyissuk meg a konzultációt. Számos a brazil gazdaságot érintő és kereskedelmi vitára okot adó ügy megtárgyalására. A WTO is értesítést kapott ugyanerre vonatkozóan. Ugyanakkor konzultációs fordulókra, a dömping ellenes intézkedések tárgyában az EU és Argentína ügyében. Mindkét kérdést a Mercosur monitoring csoportja fogja megtárgyalni szerdán, június, január 22-én két nap múlva. Vietnám a hatodik tárgyalási forduló az EU-Vietnám közötti szabadköröskedelmi megállapodást illetően megrendezésre került, 13 és 17 -e között. Mindkét tárgyaló fél azt ígérte, hogy ennek az évnek a végére megtesz mindent annak érdekében, hogy létrejöhessen ez a megalapodás. A hetedik fordulót Vietnámban fogják megtartani februárban. Az amerikai kongresszus előtt ott van a TPA javaslat, van egy pár újdonság ezzel kapcsolatban, a korábbi TPA-kkal összevetve a munkaügyi, munkavédelmi, illetve környezetvédelmi ügyeket illetően, illetve a kongresszus bevonását illetően. Úgyhogy mindenkit kérik, kérek, hogy a törvényjavaslatot olvassa el, hogy nyomon kövesse az amerikai álláspont változását, amikor is ugye kereskedelmi, politikai kérdésekről van szó. A kongresszus részt fog venni a tárgyalásokon, és amennyiben a kongresszus részt kíván venni, akkor nyilván az Európai Uniónak, illetve a parlamentnek is illene ott lenni. Szingapúrral kapcsolatban és a Kanadával kötendő átfogó gazdasági megállapodást illetően nincs még hírem. Ezzel kapcsolatban politikai akaratról már nyilatkozatot tettek az érintettek, de a megszövegezése ennek a megállapodásnak még nem készült el. No, akkor menjünk tovább a négyes napi rendi el ami az első érdemi pont. Örömmel jelenthetem be a versenyképességi és kereskedemi kapcsolatokért felelős minisztert, Notis Mitarakiszt, aki a görög kormányban az említett területekért felel, az exportért is többek között, és a kereskedelmi ügyekben tervezett pontokról fog beszámolni, hiszen a következő hat hónapban Görögország viszi a soros elnökséget. Öröm számomra, hogy itt van Mitarakis úr, illetve egész csapata, az új állandó görög képviselőt is ideértve, aki a kereskedelmi politikai főigazgatóságot töltötte be. Ez a poszt megürült, és most betöltötték görög részről. Úgyhogy őt is nagy szeretettel köszöntjük. Nagyon felkészült csapattal jött a görög elnökség. Miterakis minisztert megismerhettem már az elnökséget előkészítő ülések alkalmával, illetve számos alkalommal, amikor Görögországban tárgyaltunk. Mindjárt meg fogják tudni, hogy miért olyan jó együtt dolgozni vele, nagyon világos meglátásai vannak, különös el az unió kereskedelmi politikájára. Köszönöm először is, hogy ilyen kedvesen fogadtak bennünket Aténban Tulajdonképpen szokásos eljárás az, hogy meghívjuk ide a körünkbe a soros elnökséget, és megtárgyaljuk az elnökségi programjuknak az egyes pontjait. Nyilván a beruházási és kereskedelmi terveiket illetően. Úgyhogy üdvözlöm, és öné a szó, miniszter úr. Köszönöm. Elnök úr, tisztelt képviselők! A görög parlament képviselőiként is szólok önökhöz, és azt mondom, hogy nagy megtiszteltetés számomra, hogy eljöhettem önökhöz, és a görög elnökség prioritásait a következő hat hónapra vonatkozóan ismertessem, majd pedig önökkel erről vitát folytassak. Az elnökség számára nagyon lényeges az, hogy az Európai Parlamentnek milyen szerep jut, mi a szerepe, hiszen itt az európai választók véleménye kerül kifejezésre, és hát a következő hónapokban is kapcsolatban leszünk, és igyekezni fogunk nyitott vitát, nyílt vitát folytatni a parlamenttel. Az INTA szakbizottsággal való Együttműködésünk sikeresnek mondható, Moreira úrral már eh, korábbi kapcsolataink is azt mutatták, hogy jól működik ez az együttműködés, gyümölcsöző. És a VTO eh, tárgyalások utolsó fordulóján is kiderült, hogy az Európai Parlament eh, ugye egy nagy delegációval vett részt, és sikeresen tárgyalt, de Aténban is volt alkalmunk találkoznunk. Kazak urat is meglátogattuk, és ott megbeszéltük, hogy hogy tudjuk majd a tevékenységünket koordinálni. Nagyon általánosan, de nyilván konkrétumokat illetően is. Vannak ideológiai különbségek közöttünk, de mindannyian egy jobb Európát szeretnénk teremteni a népek javára és ebben az Európában, ugye kereskedelmi tematikában nagyon fontos dolgokról van szó. Hiszen azok a témák, amelyekről most zajlanak a tárgyalások, mindenképpen hozzájárulnak majd a növekedéshez, illetve a munkahelyteremtéshez. Ez két nagy olyan kérdés, kör, amely gyakorlatilag minden európai országot érint, és mindenhol nagy érdeklődésre tart számot. A kérdés az, hogy hogyan sikerül egy új növekedést útjára indítani, és hogy tudjuk visszaszorítani a munkanélküliséget. Nyilván a szabad kereskedelemnek, az nemzetközi szabad kereskedelemnek nagyon fontos szerepe van. A prioritásaink gyakorlatilag négy fontos témakörek koncentrálnak, ezek közül is az első a bilaterális tárgyalások az egyes országokkal. Görögország igyekezni fog a párbeszédet a tagállamokkal a és a három intézménnyel előmozdítani, és a célkitűzésünk az, hogy teljes körű tárgyalási stratégiánk legyen tekintettel a bilaterális tárgyalásokra, egyezményekre. Ez azért fontos, mert ugye vannak vegyes kompetencia alá tartozó megállapodások, és ezek többségében ugye nem csak kereskedelmi aspektusokkal rendelkeznek, hanem ennél ezen túl mennek. A transatlanti partnerségek és beruházási partnerségek az egyik nagyon fontos terület, amit említenék. Ezekről már korábban is szó esett, most pedig egy következő fordulóról szeretnék szólni, ez február 10-én kerül megrendezésre, egy héttel később pedig majd mérleget vonunk a politikai intézkedéseket, illetően de Hücht és az amerikai részről is ott lesznek a résztvevők. Aztán lesz tavasszal majd egy aténi forduló, ahol ezt a két említett pontot külön ki fogjuk vesézni. A beruházók, a vállalkozók is képviseltetni fogják magukat ezen a fórumon, lehetőséget kapnak megnyilatkozni, és nyilván a parlament is képviselteti magát Moreira úr által. És azt gondolom, hogy jó lesz megszondázni a piacit, piacot is, hogy ők hogyan is vélekednek erről. Nyilván meg fogjuk nézni azt is, hogy a tagállamoknak mi a véleménye ezzel kapcsolatban. Egy másik nagyon fontos prioritásunk az EU és Kanada közötti kereskedelmi megállapodás. Tudjuk, hogy a technikai jellegű pontokat még nem zárták le, amennyiben azonban megszületik a jogi felülvizsgálatok, az érintett felek hajlandóak aláírni ezt a megállapodást. Tehát bízunk abban, hogy a görög elnökség alatt sikerül ezt tető alá hozni. A harmadik prioritás a bilaterális kapcsolatokat, illetően ugye nagyon sokszor szabadkereskedelmi megállapodást szeretnénk, erre vonatkozóan lesz egy jelentésünk, Japán vonatkozások, vonatkozásában tekintettel azokra a kötelezettségvállalásokkal, amelyekkel a nem kereskedelmi jellegű korlátokat kívánják lebontani. Az, hogy itt mindez hogyan végződik, ez nyilván függ is attól is, hogy május 8-án a tanács majd hogyan fog megnyilatkozni erről, illetve hát az is lehet, hogy szükség lesz még egy további felülvizsgálatra. Negyedik pont. Koncentrálni fogunk a Kínával való kapcsolatainkra, az öbölmenti országokra, illetve a földközi-tengeri országokra és az ottani országokkal kötendő bilaterális kapcsolatokra, eh, illetve bilaterális egyezményekre. Nagyon fontos országokról van szó, és a mediterráneummal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az egyik prioritása a görög elnökségnek az, hogy a külügyi tanácsban az, hogy figyelembe vegyük az unió külső biztonságát. A kereskedelmi kapcsolatainkat nyilván akarjuk javítani azokkal az országokkal, amelyek az EU határán helyezkednek el, és bízunk abban, hogy itt mindenki pozitívan hozzá tud járulni ehhez a folyamathoz. Végezetül pedig, ami a Mercosur országokat illeti, nos hát itt tudjuk, hogy kilenc tárgyalási fordulóra került eddig sor, az utolsó éppen 2012. októberében. Ezekkel az országokkal a tárgyalások tulajdonképpen a megállapodás azon részeire korlátozottak, amelyekben a szabályok kerültek lefektetésre. Nyilván most ajánlatokat kell kidolgozni, főleg a piacra jutást illetően, és nem született még határidő a javaslattétellel kapcsolatosan, de pozitívak a fejlemények, különösen Brazília tekintetében. Ez az első négy prioritás volt, amit szerettem volna megemlíteni, ami az első pillér alá esik. A második pillér alá eső két prioritást említenék. Az egyik, hogy nagyon fontos megerősíteni az oltalom alá eső földrajzi jelzések körét, illetve az oltalom alá eső eredet megjelöléseket is ide sorolnám. Hiszen a magas értéket képviselő agrártermékek nagyon fontos értéket képeznek Európában, Ezeknek megvan a megfelelő besorolása az EU-ban, és ez egy fontos prioritásunk, amikor kereskedemi tárgyalásokat folytatunk, hiszen ez az agrár reformal is összefügg, ugyanúgy, mint azzal a szükséges, szükséggel, annak szükségességével, hogy a hagyományos, magas értékű termékeinket kiutassuk a világpiacra. A parlament a tárgyalások során elmondta, hogy az oltalom alá első földrajzi jelzéssel megjelölt, illetve eredetét, eredet megjelöléssel megjelölt termékeket is bele kell venni a megállapodásban, különben ez nem fog létrejönni. A témban egyébként az ide vonatkozó meglátásainkat majd elő fogjuk vezetni, és nyilván még jobban kívánjuk majd óvni ezeket a termékeket. Két téma összefüggésben áll ezzel. Egyrészt, hogy hogyan is tárgyalunk, ezen nem kívánunk változtatni, ezen a tárgyalási stratégián, de az a kérdés fölmerül, hogy mennyiben tudja Európa az angol száz rendszert alkalmazva nemzetközileg óvni, de regisztráltatni is a termékeket. Tehát legyen egy kereskedelmi megjelölés, kvázi egy trademark, egy, egy márka, jelzés, amit kialakítunk, és amely aztán minden ország számára fontosá válik. A második dolog pedig az, hogy a bilaterális fordulók alkalmával az EU ezeket a védett oltalom alá helyezett termékeket meddig tudja moratórium alatt, derogáció alatt tartani. Tehát kivételt képző időtartamra védeni. Ami a horizontális prioritásokat illeti, itt még kitérnék a tengerügyi aspektusokra. Ez is egy nagyon fontos prioritás a görög elnökségnek. És itt egy nagyon fontos témát említenék ugye magát a tengeri hajózást, a kék kereskedelmet, ami a tej, az EU és a harmadik országok közötti teljes kereskedelmnek a 90%-át teszik ki, illetve az EU-n belüli kereskedelemnek a 40%-át. Tehát a tengeri hajózás egy nagyon fontos tényező a gazdasági fellendülés, illetve az európai polgárok jólétét tekintve. És aztán ne felejtsük el a megfelelő, tényleg méltányos európai importokat és exportokat sem. Ezen háttér előtt mindannyian sikra kell szállnunk amellett, hogy a harmadik országokkal kötött megállapodásokban, kereskedelmi megállapodásokban ki kell térni a tengerügyi szolgáltatásokra is, illetve ezeknek a liberalizációjára. A multilaterális megállapodásokról is szólnék még. Az egyik a Bali utáni munka, azaz a megoldatlan kérdéseknek a rendezése a WTO kontextusában, illetve a Dohai fejlesztési fordulót követő kérdéskör is ide tartozik. Az EU részéről mindez azt jelenti, hogy szükség van arra, hogy végre mérleget vonjunk, lássuk, hogy milyen eredményekre jutottunk Baliban, de szükség van egy stratégiai párbeszédre is arra vonatkozóan, hogy az EU most merre haladjon tovább illetve hogy hogy szeretné, hogy milyen irányba mozduljon el a VTO. Lesz egy februári 27-i nem hivatalos forduló, amelyre majd morajra úr is eljön, és ott is ez lesz a téma. Ebben az összefüggésben szeretném elmondani, hogy a nem kereskedelmi jellegű akadályok is nagyon fontosak számunkra. A balit követő időszakban olyan intézkedéseket kell, kell hozni, amelyekkel a piacra jutás egyszerűsödik. És ez egy olyan témakör, amely nyilván összefügg a nem kereskedemi jellegű korlátokkal is. Ezeknek a korlátoknak a nagy része, amelyek még otthonyosulnak a KKV-k előtt, főleg, hogyha exportálni akarnak, ezekre a korlátokra vezethetőek vissza és ezeknek az intézkedéseknek az áldozata is sajnos nagyon sokszor a közép, közepes és kisvállalkozások, amelyek azonban pont a népgazdaságoknak a gerincét képzik Európában. A tagállamoknak a hozzájárulása nagyon lényeges a tekintetben, hiszen számos információra van szükség ahhoz, hogy felismerhessük, hogy ezek a korlátok az európai exportot mennyiben korlátozzák. A negyedik prioritásunk, ezt ennek sem győzem eléggé hangsúlyozni a jelentőségét, pedig csak negyediként említem, de egy fontos dologról van szó. Szeretnénk nagyon őszintén föllépni a háromoldalú egyeztetések alkalmával, főleg amikor ugye a jogalkotási munkára gondolunk. A célunk alapvetően az, hogy haladjunk előre az egyes dosszékkal, és le tudjuk zárni a még nyitott kérdéseket. Az elnökségünk egyik alapelve, ahogyan ezt Antoni Samaras is elmondta, miniszterelnökünk, ugye tekintettel arra, hogy az Európai Parlament most a parlamenti ciklusának a végére ér, nagyon lényeges számunkra, hogy megpróbáljuk a ciklusnak a végére lezárni a még nyitott dossziékat. Nos, ami a pénzügyi kompetenciákat illeti, illetve az erre vonatkozó rendeletet, eltökéltek vagyunk, hogy ezt a folyamatot felgyorsítsuk, már csak azért is, mert egyrészt szükségszerű, hogy az Európai Uniónak legyen egy egyezménye, egy megállapodása, hiszen a beruházások védelméről van szó, és a különböző beruházók és egyes államok közötti vitákat is rendezni kell. Aztán annak is nagy a jelentősége, hogy a kompetenciákat, az illetékességeket osszuk fel, tehát a felelősségmegosztást rendezzük. Nem akarok itt most technikai részletekbe menni, de a 8-as és 9-es cikkről van szó, és olyan folyamatokról, ahol a bizottság veszi magára a hatáskört, amely eredetileg a tagállamoknál volt. Aztán a bizottság kiosztott egy szöveget január 15-én a tagállamok felé, és a kereskedelmi ö, szolgálat nem tudta még ezt megtárgyalni, mert az, a, az illetékes képviseletek nem tudták elolvasni. Január 29-én azonban napirendre tűzik ezt a dossziét. A mi álláspontunk az, hogy a helyes irányba mutat ez a konkrét javaslat, és természetesen a bizottságnak azon erőfeszítését tükrözi vissza, hogy közelítse az álláspontokat. Felvettük már a bizottsággal és a parlamenttel a kapcsolatot, annak érdekében, hogy rögzítsük az adatokat a következő tárgyalási fordulóra három intézmény között. Nagyon reméljük, hogy, hogy a trilóguson belül nem lesz most már késlekedés, annak érdekében, hogy minél hamarabb tető alá hozhassuk ezt a megállapodást, hiszen a végleges szöveg remélhetőleg minden fél elvárásának megfelel. Tehát nagyon szeretnék ezt a ciklus végére meghozni. A második kezdeményezés a, a kereskedelmi végrehajtási rendelet, amit szeretnék megemlíteni. Itt a bizottság álláspontja nagyon lényeges, hiszen a nemzetközi megállapodások szabályokat, illetően gyorsan kell tudni lépni, tehát nem lehet itt kivárni, hogyha társjogalkotóként fungál valaki. Itt egy olyan megállapodásra van szükség, amely mindhárom intézmény szempontjából megfelelő, és február 12-én, 13-án remélhetőleg meg is fogjuk tudni tárgyalni. Eléggé komplex témáról van szó, de már mutatkoznak előrelépések különös tekintettel arra, hogy a szolgáltatásokat is bevonjuk a hatály alá. Igyekszünk közös álláspontokat teremteni, gondolok itt a, az eljárásra, és arra, hogy az alapelveket is rögzítsük a közbeszerzések kapcsán, és ami az információ cserét illeti az egyes szervek között, ez is egy megoldandó pont. A következő kezdeményezés a nemzetközi közbeszerzési eszközre vonatkozó javaslat. Itt is volt egy javaslat január 15-én, e, és most fogjuk tudni elkezdeni a háromoldalú egyeztetést. Ott tartunk most, hogy ezt a jogalkotási kezdeményezést úgy alakítsuk ki, hogy e, a hiányosságokat át tudjuk hidalni az egyes tagállamokban. A negyedik dolog a kereskedelem védelmi eszközöknek a modernizációja, tehát a támogatások elleni fellépés, illetve a dömping ellenes fellépés. Itt még nagyon különböznek az álláspontok, úgyhogy kicsit nehéz a helyzet. De elnökségként szeretnénk a modernizációhoz hozzájárulni, anélkül, hogy a hatékonyság sérülne, bármely eszközről is legyen szó. Megvárjuk az önök szavazásának az eredményét, és együtt fogunk működni a tagállamokkal, annak érdekében, hogy meglegyen a mandátumunk, amelyel előre tudunk lépni. Nyilván azt is figyelembe vesszük, hogy azért nagyon szűkös az időkeret. Az is nagyon világos, kedves kollégák, hogy nagyon ambiciózus a program, de a pozitívum az, hogy az együttműködés szelleme vezérel bennünket minden egyes tagállamban. Tacára annak persze, hogy vannak nagyon különböző álláspontok, de hát ez a demokrácia, ez a pluralizmus Európában. Meg vagyok győződve arról, hogy mindannyiuk segítségével az elnökség végére eljutunk oda, hogy megtesszük az előrelépéseket is, eredményeket tudunk felmutatni. Szeretném még egyszer megköszönni a nagyon kedves meghívást, és azt, hogy meghallgattak. Köszönöm. Thank you very much, Minister. That's a... Köszönjük szépen, miniszter úr. Akkor Kérem, hogy jelezzék, hogyha szeretnének kérdéseket és revételeket feltenni. Metin Kazak. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин заместник министр. Miniszter úr, szeretnék, szeretném Önt ismét itt üdvözölni az Európai Parlamentben. Ahogy a szakbizottságunk elnöke is már jelezte, az aténi látogatásunk során tavaly év végén már volt alkalmunk arra, hogy találkozzunk és beszélgessünk, és eszmecserét tartsunk elég részletesen azzal kapcsolatban, hogy a görög elnökségnek mik a prioritásai. Szeretném kiemelni, hogy nagyon lenyűgözött minket, hogy milyen ambíciózus a görög elnökség, milyen lelkes a programjával kapcsolatban a külkereskedelmi területen. Ennek ellenére szeretném kiemelni, hogy az elnökség időtartama lényegesen rövidebb lesz, mint egyébként az szokásos lenne, hiszen májusban lesznek az európai választások, ezért összesen két-három hónapjuk marad még arra, hogy elég komolyan tudják mozgósítani az erejüket, és megtalálják a partnereket akik egyetértenek önökkel a kihívások rendezésével kapcsolatban. Szeretnék néhány kérdést feltenni az előadásával kapcsolatban. Azt mondta, hogy áprilisban mérleget fognak vonni azzal kapcsolatban, hogy az EU és Japán között a tárgyalások hogyan folynak. Én az Európai Parlamentnél ezzel kapcsolatban előadó vagyok, és ezért szeretném megkérdezni, hogy ön mennyire optimista a mérlegvonással kapcsolatban áprilisig van-e okunk arra, hogy reménykedjünk abban, hogy megoldásokat találunk a nem tarifális jellegű akadályokkal kapcsolatban, és azok lebontásával kapcsolatban, és a vasúthoz való hozzáférés, a vasúti piachoz való hozzáférés tekintetében. Különösen, ami ezt a másodikat illeti, ezen mérlegvonás után tovább léphetünk a tárgyalásokban. Ami pedig a Kaspari jelentést illeti a közbeszerzésekhez való hozzáférés területén, a legutóbbi plenárison szavaztunk erről, és hát kielégítő kompromisszumot sikerült elérni, de ön is nagyon jól tudja, hogy a tanácson belül milyen komoly nézeteltérések vannak és viták vannak. Ön szerint az EU-ban elért kompromisszum megfelelően stabil alap lesz-e ahhoz, hogy a tanács rábolincson erre a megállapodásra, hiszen egyelőre továbbra is elég sokan bizonytalanok azzal kapcsolatban, hogy beleegyezenek el, vagy sem. És ön is tudja, hogy ugyanakkor a török miniszterelnök és a török gazdasági miniszter is hivatalos látogatásra érkezik ide Brüsszelbe, és a bilaterális kapcsolatokkal kapcsolatban a kereskedelem és a vámunió területén várhatóak az eszmecserék. A görög elnökség alatt milyen impulzust szeretnének adni a Vámunió működésének az Európai Unió és Törökország között azért, hogy a fennálló problémákat le lehessen zárni, különösen ami az egyenlő bánásmódot illeti Törökországgal a szabadkereskedelmi tárgyalások, harmadik országokkal folyó szabadkereskedelmi tárgyalások tekintetében. Köszönöm a figyelmét, és nagyon sok sikert kívánok a görög elnökségnek. Next, uh, Paul Murphy, Gue. Paul Murphy, Gue. Helmut Scholz, elnézést. Nekem Paul Murphy-t mondtak, mondja az elnök. Akkor helyette most Helmut Scholznak adom meg a szót. Hiszen ő a frakció koordinátora. Jeder von Köszönöm szépen, hát abból indulok ki, hogy Murphy képviselő is szót fog kapni, és szeretnék köszönetet mondani a helyettes miniszternek a nagyon precíz, pontos expozéért, különös tekintettel ugye az elnökség célkitűzéseire. Ezek uh, tulajdonképpen a hatalmas nagy napi rendet illetően tényleg szinte felvilágosító erejűek, hiszen ahogyan elmondta, összességében csak három és fél hónapnyi időnk lesz Pár kérdést engedjen meg részemről a bilaterális egyezmények komplexitását illetően. Ugye prioritásként jelölte meg ezt a területet, a prioritások között is elsők helyen nevezte meg. A tanácson belül jelenleg hogyan látja, hogy a sok nyitott kérdést illetően hogyan fog közös álláspont kialakulni az eddigi fordulók kontextusában, és hogyan lehet tényleg itt egyenesen előrébb jutni, és mindezt közvetíteni a közvélemény felé, amely, amely nagy érdeklődésű követi az, hogy mit, hogyan tárgyanak meg, hogyan haladnak, és milyen eredmények születnek fordulóról fordulóra. Tehát a tanács a bizottsággal szemben hogyan lép fel társogalkotói szerepével, és hogyan képzik, képzeli el ön a tanács és a parlament közötti erőteljesebb együttműködést mindkét fontos társjogalkotó? Gondolok itt a szabályozói sztenderdekre, tehát ami a technikai jellegű sztenderdeken túl, a szociális, a munkavállalói, a környezetvédelmi jogra is kiterjed, illetve a beruházási politikákat is ide sorolom, és a szabályozói sztenderdeket is ide sorolom a pénzügyi beruházás, beruházások vonatkozásában. Az amerikaiaknak azért itt jóval keményebb feltételeik vannak, de szerintem nekünk is az kellene, hogy legyen az érdekünk, hogy a legfőbb szabályozói sztenderdek érvényesüljek, érvényesüljenek a jövőben, amelyekkel a pénzügyi piacainkat szabályozni tudnánk, és a hasonló válságokat, mint a mostanit kizárnánk. Másik dolog, ami érdekelne, a beruházó és állam közötti vitarendezés. A horizontális kérdések között szólt ön erről, de ez egy általánosabb kérdés is, úgyhogy a többi bilaterális egyezménynél is fölmerül ez a kérdés, hogyan lehetne rögzíteni az itt érvényesülő szabályokat, a jövőbeni, például Kínával kötentő beruházás védelmi megállapodásban ezek a e, kérdések is rögzülnek-e, ez érdekelne, hogy van-e egyfajta párhuzamos tárgyaláskör, de vannak előrelépések, vagy más vélemény képvisel ezzel kapcsolatban a tanács? És akkor innen tovább lépve, mivel a Kínával kapcsolatos kereskedelmi kapcsolatainkat én vagyok a felelős, tudjuk, hogy ezen a héten lesz az első fontos forduló, ugye a tavaszi ö, ö, fesztivált megelőzően Kínában. És a kérdés az, hogy ugye hogyan tovább, mik legyenek a súlypontok, különös tekintettel a piacra jutásra, a kölcsönös piacra jutási feltételeket nevezem meg, illetve hát az is fölmerül kérdésként, hogy Görögország, mint soros elnök, ezt a mechanizmust tudatosan kívánja alkalmazni, Pireuszra utalnék. Tehát a kínaiak hogyan tudnak a Pireuszi kikötőben érvényesülni, milyen lehetőségeket ragadtak meg, hiszen itt tudjuk, hogy azért a színfalak mögött más dolgok is történnek, úgyhogy jó, nagyon oda kell figyelni. A CETA megállapodása kapcsolatban az érdekelne, hogy a tanács tudatában van-e annak, hogy a fenntarthatósági fejezetet nem zárták még le. A kérdés tehát az, hogy milyen nyomást tud gyakorolni a tanács a bizottságra, hogy eh, itt legyenek előrelépések, és mindez mondjuk megismerhetővé váljon a közvélemény számára, és a parlamentet is tájékoztassák, illetve hát eh, átlátható legyen a folyamat. Utolsó kérdésem pedig az, ugye beszélt a szomszédsági politikáról is, és arról, hogy érdekükben áll a kereskedelmi kapcsolatoknak az erősítése, az érintett régiókon belüli stabilitás megteremtése céljából, és hogy itt fontos szerepet vállalhatnánk. Önök görög elnökségként hogyan látják például az Ukrajnával meglévő kapcsolatainkat? Vagy akár a közel-kelettel, tehát kiterjesztetném itt a kérdést, és a földközi tengeri régióra is utalhatnék. Uh, Következő az európai konzervatívak részéről Epping úr. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, a következő lenne a kérdésem. Az elnökség tudná-e pontosítani, hogy a éves mandátuma alatt terveznek-e bármilyen csúcsot az orosz föderációval, hogy ismét dinamikusabbá tegyék a kapcsolatokat az EU-Oroszország keretmegállapodásokról szóló tárgyalásokkal kapcsolatban, és hogyan gondolkoznak Ukrajnával kapcsolatban, hiszen a tárgyalások semmilyen eredményre nem vezettek, egyebek között az orosz nyomás miatt. Hogyan tudjuk az Ukrajnával kialított kapcsolatainkat ismét jó útra terelni? Köszönöm. Elnök? Miniszter úr, ez volt az első köre a kérdéseknek, még lesz egy második kör is utána. Miniszter úrra bízom, hogy most szeretne ezekre válaszolni. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a rendkívül érdekes kérdéseket. Valóban igaz az, hogy megkezdtük Kazakúrral a tárgyalásokat, amikor Aténban járt decemberben. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani azért, hogy eljött hozzánk Görögországba. Ami az EU-Japán megállapodást illeti. Valóban optimista vagyok pozitív fejlemények várhatóak, amelyek segítségével május 8-án az Európai Tanács dönthet arról, hogy a tárgyalások jó úton vannak-e. Ugyanakkor kénytelenek leszünk kicsit felülvizsgálni a saját álláspontunkat, hogyha rosszabb a valóság, mint amit eredetileg optimisten beállítottunk. Nagyon fontos a megállapodás szempontjából, hogy a japán piacokat megnyissák az európai vállalatok számára. A fő célja a bilaterális kereskedelmi megállapodásnak éppen az, hogy megnyissuk a piacokat és munkahelyeket lehessen teremteni. Hogyha egy megállapodás ezt nem tudja elérni, akkor ezt nagyon komolyan kell vennünk. Ami a Kaspari jelentést illeti. Valóban beszéltem a közbeszerzésről és a trialógusülésekről. És elmondtam, hogy továbbra is komoly nézeteltérések vannak a tagállamok között. Erről jelenleg is tárgyalunk. És mivel jelenleg a soros elnökség görögországi, a szerepünk az, hogy megpróbáljunk kompromisszumot találni, és a lehető leginkább megkönnyítsük a megállapodást. Természetesen ez egy fél éves elnökség, de hogyha szeretnénk, hogy a trialógusnak valóban eredménye is legyen, akkor kevesebben él az időnk. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy ezen rövid idő alatt is eredményt érjünk el. Beszélt Törökországról is. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy Törökország jövőbeni EU tagsága továbbra is prioritás marad Görögország számára. Görögország politikai stabilitása és gazdasági növekedése elnézést, Törökország politikai stabilitása és gazdasági növekedése számára szintén előnyös lesz az EU-Törökország bilaterális kapcsolatainak a megerősödése, és mi ezen irányban szeretnénk dolgozni és a lehető legjobb kapcsolatokat kialakítani Görögország és Törökország között. A TTIP-vel kapcsolatban Solc úr tett fel egy kérdést, hogyha jól emlékszem. ami az Európai Parlament és Tanács közötti együttműködést illeti. Elmondtam, hogy az Európai Parlamenttel együtt akarunk dolgozni, hogy közös döntéseket tudjunk hozni. Egy pillanat türelmet kérnék, mondja az előadó. αναφορικά με την πρόοδο τη διμερή συμφωνία. Nos, ami a CETA-val kapcsolatos előrelépéseket illeti és a bilaterális kereskedelmi megállapodásokat illeti, tudom, hogy politikai elvekre alapul a megállapodás, de még további munkálatokra van szükség ahhoz, hogy véglegesíthessük a szöveget. És az Európai Parlament és a Tanács nagyon komolyan dolgozik ezen. Hivatalos szöveget még nem kaptunk, az Európai Parlament sem kapta meg a végleges verziót, éppen ezért ki kell várnunk. És az elnökség végére meglátjuk, hogy sikerül előrelépni. Az aténi tanácsülésen fogjuk megpróbálni a tárgyalásokat előre ö, léptetni, miután az Európai Bizottság és az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője február 17-én találkoznak. A jó szomszédsági viszonyok és a kereskedelmi megállapodások kapcsolatáról azt mondanám, hogy úgy gondoljuk, hogy a kereskedelmi megállapodások hozzájárulhatnak egy régió stabilitásához. Az EU-nak komoly problémát okoz az illegális bevándorlás, és az egyik fő oka ennek az, hogy milyen a helyzet a szomszédos országokban. Éppen ezért gondoljuk azt, hogy rendkívül fontos eszköz, a kereskedelmi megállapodások eszköze, és ezért ö, tartjuk prioritásnak a mediterrán régiót, és nagyon fontos a velük folytatott párbeszéd, próbálunk az ottani helyzeten így javítani. Ami Kínát illeti. Októberben a tanács tárgyalási mandátumot határozott meg, és az Európai Parlament álláspontját is figyelembe vettük, akkor nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy hozzáférhessünk a kínai piacokhoz. Ez továbbra is első számú prioritás az EU tárgyalásaiban. Ami Kelet-Európát, Oroszországot illeti. Attól tartok, hogy ez a terület nem az én hatásköröm, ez a külkereskedelemhez kapcsolódik, de kapcsolódik az EU külpolitikájához is. Ami a külkereskedelmi tanácsot illeti, a kezdetektől fogva támogatja a tanács a kelet-európai szomszédsági megállapodást, és mi ragaszkodunk ehhez az állásponthoz. Ami Ukrajnát illeti, önök is tudják, hogy kudarcot vallottak a tárgyalások, de az EU meghatározott politikai mércéket, ezek továbbra is az Európai Tanács kereskedelmi álláspontját tükrözik. Köszönöm, elnök úr. Elnök, Paul Murphy szeretne hozzászólni a GUE részéről. Köszönöm szépen, köszönöm miniszter úr ezt az előadást. Egy kérdésem lenne egy új témáról. Miniszter úr, azt hiszem, hogy nem beszélt Indiáról. A görög elnökség programja erre kitér, de csak nagyon röviden. Ez azt jelezné, hogy rendkívül lassú az előrehaladás? Mi itt a helyzet az EU-India FCA-val kapcsolatban. Másodszorban, ami a CETA-t illető és a beruházási vitarendezési mechanizmus kérdését, van-e bármilyen konkrét érdek a görög társadalomban ezen terület felé, tudván azt, hogy az eldorádói aranynak milyen ö, komoly aranybánya projektje van egy kanadai vállalattal, ez egy rendkívül vitatott projekt rendőri fellépés is volt, és erőszakról beszélhetünk. Egy jövőbeni kormány, vagy az önkormánya, hogyha úgy döntene, hogy a környezetvédelmi jognak nagyobb a súlya, mint az Eldorádó aranyának, akkor ezzel esetleg megkérdőjelezhetnék a görög állam szerepét egy ilyen vitarendezési folyamatban? az Eldorado Gold ebben az esetben esetleg nézeteltérésbe kerülhetne a görög állam álláspontjával. Nos, ha jól tudom, júniusra terveztek egy találkozót, de úgy tudom, hogy ezt elhalasztották. Az elnökség megközelítése az-e, hogy megpróbálja beindítani, aztán aláírni az elmélyült átfogó kereskedelmi megállapodásokat észak-afrikai országokkal, tudván azt, hogy a szabadkereskedelmi politika milyen kudarcot vallott a világ többi részén. Ezt továbbra is akarják -e terjeszteni. Nem hallottam, hogy erre kitért volna. Ami pedig a realista időkeretet illeti az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokkal kapcsolatban. Önök szerint ez valóban reális? Tehát lehet, el, le lehet őket zárni még az év vége előtt? Köszönöm. Szóval Uh, Engedjék meg, hogy én magam is feltegyek néhány kérdést. Három fontos aggályról szeretnék beszámolni, amit itt megosztanék a kollégákkal, és szeretném meghallgatni a görög miniszter véleményét. Az első aggályom arra vonatkozik, hogy uh, nagyon sok esetben nagyon sokan uh, eléggé ferde szemmel néznek azokra a szabadkereskedelmi megállapodásokra, amelyek most megalkotás alatt állnak. És azt szeretném megkérdezni, hogy önöknél Görögországban ugyanezt történik-e, tehát hogy milyen fellépéseket javasolnak kereskedelmi szempontból. Hogyan tudnánk esetleg megerősíteni a saját álláspontunkat, hogyan tudnánk itt a parlamentben hatékonyan fellépni, hogyan tudnánk egy kicsit kiegyensúlyozottabbá tenni a különböző kereskedelmi kérdéseket, hiszen vannak ilyen szabadkereskedelmi megállapodás ellenes lobbik vagy körök. Ezeket hogyan tudjuk ellensúlyozni? Szeretném megkérdezni, hogy egyáltalán önnek is ez -e a véleménye, és hogyha igen, akkor hogyan lehetne ez ellen tenni valamit? Szeretném megkérdezni, hogy ön aki ugye olyan tagállamból érkezik, ahol a trojkának nagyon komoly fiskális beavatkozását kellett ugye elindítaniuk, annak érdekében, hogy Görögország talpra álljon, és akkor úgy tenném fel a kérdést, hogy a kereskedelem valójában a probléma része, vagy éppen, hogy a megoldás része hogyan vélekednek az európai polgárok, hogyan vélekednek az önök polgárai a kereskedelemről, hogy a kereskedelem hogyan járulhat hozzá a munkahelyteremtéshez és a gazdaság fejlesztéséhez. Tehát nemzetközi szempontból milyen elkötelezettségekre van szükség. Mi az önök véleménye erről, mi a tanács hivatalos álláspontja ebben a tekintetben, és mit fog fel, milyen lépéseket indít majd el a tanács. A második fontos kérdésünk a TTIP. Ezzel kapcsolatban a TTIP ellen ugye elindult néhány érzékeny kérdésben egy nagyon komoly anti-lobby. Az élelmiszerbiztonság, a adatvédelem, illetve a beruházó államoknál a vitarendezés voltak ezek az érzékeny kérdések, amik felléptek. Szeretném megkérdezni, hogy a tanács hogyan vélekedik erről a folyamatosan erősödő kampányról a TTIP ellen. Tehát, hogy a tanács ül a bavériain, és várja, hogy mi történik, és aztán majd az lesz, mint az akta esetében történt vagy pedig a tanács tesz is valamit most a TTIP-nél, hogy ne jussunk olyan sorsra, mint az akta. Ugye az akta ellen is elindult egy nagyon komolyan megszervezett, összetett kampány, amivel sikerült is aleaknázni, sőt fel is robbantani az aktát. Kérdezem a tanácsot, hogy megtanultak-e a leckét, és képesek-e most már fellépni, képesek-e eloszlatni azokat a hamis érveket, amelyek a TTIP ellen hangolják a közvéleményt, vagy pedig a tanács vár és vár és vár, mint az aktánál, és akkor majd a kereskedelem ellenesek megint megnyernek egy csatát. Azt hallottam, hogy Franciaországban az emberek nagy része meg van győződve arról, hogy a TTIP majd oda vezet például, hogy nem megfelelő húsipari termékek árasztják el kívülről Európát, de hát ez nem igaz. Tehát nagyon sok olyan hamis érv terjed, amit el kellene oszlatnunk. Én még egyszer mondom, hogy ha a franciákat megkérdezzük, akkor a franciák tartanak attól, hogy a saját piacaikat majd elárasztják külső termékek, pedig ez nem így van. Úgyhogy kérdezem a tanácsot, hogy a tanács hogy fogja ezt a TTIP ellenes kampányt eloszlatni. A harmadik aggályom pedig a jogalkotási kérdésekre vonatkozik. Hat hónapjuk van elvileg, de gyakorlatilag inkább négy, vagy hát most már csak három. Még annál is kevesebb mert hogyha február 10-ig nem születik meg, nem születik meg a kompromisszum, akkor elfelejthetjük ezt az egész jogalkotási folyamatot, mert akkor a parlamentnek nem lesz már elég ideje, hogy ezeket elfogadja. Rengeteg témakör van folyamatban, ezek közül a legfontosabbak a végrehajtási rendelet, az ISDS kompetenciája, a vitarendezés, a károk kezelése, viszonosság a közbeszerzésekhez való hozzáférésben és a TDI. Hát nem tudom, hogy a tanácsnak lesz lehetősége arra, hogy mindezeket a kérdéseket lezárja. Legalább az első kettőről kellene beszélnünk, a végrehajtási rendeletről, illetve az EU és a tagállamok közötti kompetencia kiosztásról, az ISDS-nél, a vitarendezésnél, valamint a kifizetésnél és a károk rendezésénél. Mindezekben az esetekben ugye a társjogalkotók, a tanács és a parlament megegyezett abban, hogy azt kérik a bizottságtól, hogy legyen egy harmadik feles non-paper, egy nem hivatalos dokumentum, amely feltárja a véleménykülönbségeket a parlament és a tanács között. A parlament készen áll, tehát ismétlem, mi készen állunk arra, hogy a bizottság kompromisszumos javaslatát elfogadjuk, márha, márha a tanács is így tesz. Ez az ajánlatom. Csak hogy úgy tűnik, hogy a tanács nem osztja ezt a megközelítést tanács továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy további engedményeket tegyen a parlament. Nem én vagyok az előadója ennek a témának, de legjobb tudásom szerint a parlament elment már addig a vonalig, ameddig el tudott menni, további engedményekre egyszerűen nem vagyunk képesek. A bizottság nem hivatalos dokumentumát, non-paperjét csak akkor tudjuk elfogadni, hogyha a tanács is elkötelezi magát, hogy ők is elfogadják ezt a bizottsági dokumentumot. A tanácsnak üzenem, hogy nem kaphatnak meg mindent. Kompromisszumról van szó. Ez egy ilyen föderális jellegű Európa, ahol kompromisszumos dokumentumot dolgozunk ki két intézmény között. Nyilván a kompromisszum azt jelenti, hogy a tanács nem nyerhet meg mindent ebben a két témában, mint ahogy semmilyen más témában sem. Úgyhogy a görög elnökség vagy sikert szeretne elérni, mondjuk az elkövetkezendő két hétben, és akkor elfogadja ezt a dokumentumot, vagy pedig a teljes kudarc vár ránk. És hogy mit jelent a teljes kudarc, az azt jelenti, hogy egyáltalán nem lesz ebből már rendelet. Ezt akarja a görög elnökség? Vagy pedig esetleg nyitottak arra, hogy a tanácsbéli kollégákra némi nyomást gyakoroljanak, és elérjenek valami eredményt? Mert csak akkor lesz ebből rendelet. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy a parlament már elégséges mennyiségű engedményt tett. Nagyon sok mindenben engedtünk, sőt, nagyon fontos témákban is engedtünk, és nyitottak vagyunk arra, hogy elfogadjuk a bizottság dokumentumát, már amennyiben a tanács is így tesz, és az egyáltalán nem megalapozott komitológiával kapcsolatos követeléseiről hajlandó lemondani. Ezt az egyértelmű üzenetet kívánom most eljuttatni a tanácsnak. A komitológia a komitológiai témakörökre terjed ki, másra nem. Ezért úgy gondolom, hogy a tanács indokolatlan dolgokat kér a komitológia szempontjából. Ezt az egyértelmű üzenetet szeretném a parlament részéről eljuttatni a tanácsig. Nem fogjuk megengedni a komitológiai bizottságoknak, hogy túllépjenek a szabályokon, és hogy a tagállamok úgymond megpróbálják visszaszerezni azt, amiről úgy érzik, hogy a Lisszaboni szerződés miatt elvesztették. Nem erre való a komitológia, ezt a parlament nem fogja megengedni. Nincsenek kivételek a tanács számára, elnézést kérek, hogy ilyen erősen és egyértelműen fogalmazok, de azt hiszem, hogy mindenképp előnyünkre válik, hogyha őszintén nyilatkozom és úgy gondolom, hogy a görög elnökség igenis megérdemli, hogy siker tudja lenni ezekben a kérdésekben, úgyhogy sok szerencsét kívánok! Megpróbálok én is talán egy kicsit kevésbé ékes szólóan, de egyértelműen válaszolni. Számunkra is nagyon fontos, hogy ezekben a kérdésekben meg tudjunk egyezni, de inkább a kérdések sorrendjében szeretnék válaszolni, talán logikusabb. India volt az első kérdés, India valóban nagyon fontos, de hát mivel kevés időnk van, prioritásokat kell választanunk, döntéseket kell meghoznunk, és inkább olyan témákra és olyan partnerországokra koncentrálunk, ahol már előre haladottabbak a tárgyalások, ahol már dinamikusabb az ügy. Kiválasztottuk azokat az országokat, amikre fókuszálni fogunk az elnökség alatt. A az észak-görög befektetések a különböző, természetek erőforrá, a különböző természeti erőforrásokba, ez volt a második téma. Ezek igazából valóban olyan területek, ahol a szegénység ellen fel lehet lépni, és munkahelyeket lehet teremteni. A természetes erőforrások kihasználása mindenki számára fontos itt Európában, nem csak jóléti szempontból, hanem az energiabiztonság szempontjából is. Ezek a specifikus beruházások, amelyekre ön kitért, ezek meg kell, hogy feleljenek a környezeti előírásoknak, ezek meg is felelnek, megkapták a megfelelő tanúsítványokat. Abban igaza van, hogy voltak fellépések, voltak tüntetések, és ezeket a tüntetéseket előfordult, hogy erőszakos módon szorították vissza, de hát az ilyen megmozdulások ellen minden egyes európai országban fellépnek. Tehát ismétlem, hogy voltak erőszakos beavatkozások, előfordult, hogy ezeknek a cégeknek a munkatársait megtámadták, megfenyegették, az életüket fenyegették, leöntötték őket olajjal, Tehát sajnos történtek ilyen erőszakos cselekmények. De visszatérve magukra a beruházásokra, ezek a beruházások működnek, és úgy véljük, hogy ezeknek a beruházásoknak a működését nem befolyásolja, nem akadályozza semmi. Ezek a megfelelő engedélyek és tanúsítványok mentén működnek. Ami az Egyesült Államokat illeti, és azt, hogy milyen témákat tudunk majd felvenni, hát erre azt tudom elmondani, hogy hat hónapunk van, és ez igen szűk hat hónap lesz, úgyhogy a TTIP kapcsán azt hiszem, hogy még nagyon korai lenne véleményt mondani, se optimista, se pessimista véleményt nem tudok ezzel kapcsolatban elmondani. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy ön is elmondta a véleményét, még hogyha érzékeny politikai kérdésekre kellett is kitérnie. Ugye ön itt egy választott parlamenti képviselő, én pedig a saját országomat képviselő miniszter vagyok. Nyilván meg kell találnunk az egyensúlyt a két típusú rendszer működése között. Az teljesen egyértelmű, hogy nagyon sok tagállamban nagyon sok kérdést tesznek fel a gazdasággal és a kereskedelemmel kapcsolatban, az európai polgárok, és a jelenlegi válságos időben rengeteg aggály felmerült. Az eurozóna recesszióba szorult, és mindenki tudja, hogy a választásoknak is, a választási kampánynak is fontos része lesz ez a visszaesés. Véleményem szerint a kereskedelem nem a probléma része, hanem a megoldás része. Itt a görög állam is, mindenki tudja, hogy nagyon nehéz helyzetben volt, de most már az idei évben a fejlődés útjára léptünk, az exportok ugyanis növekedtek, mind az árucikkek, mint pedig a szolgáltatások tekintetében. 2003 második felében a recessziós becsléseket pozitívan felül kellett vizsgálni, ez volt az első ilyen alkalom. Egyébként szerintem Európa egészére igaz, hogy a kereskedelem a megoldás része, tehát a kereskedelem munkahelyeket és gazdasági fejlődést teremt a tanácsnak, a bizottságnak és a parlamentnek együtt kell ezeket a kereskedelmi megállapodásokat kidolgoznia, és meg kell mutatnunk a polgároknak, hogy ezek megfelelő megoldások a szegénység csökkentésére. Ami a TTIP-et illeti, Be fogjuk nyitni a kapuinkat az ipar képviselői előtt, hogy eljöjjenek, és a TTIP-ről tudjunk tárgyalni, és természetesen megismertetjük a közvéleményt is azzal, hogy egy TTIP milyen pozitív kihatásokkal jár majd az európai kereskedelemre. Nagyon sok aggály felmerült a TTIP-el kapcsolatban és a TTIP ellenes kampányjal kapcsolatban, ezért fontos számunkra, hogy a TTIP előnyeit elmondjuk. Az elnök megszakítja azzal, hogy az ESPS nagyon sok aggályt vett fel, és szeretném megkérdezni, hogy a tanács hogyan lép fel az ISPS e tekintetében. Miniszter úr, valóban mi is tudjuk, hogy ez egy kritikus fontosságú pont, és természetesen azt is tudom, hogy a bizottság írt egy levelet az önök, szakbizottságnak, az önök szakbizottságának, illetve a tanácsnak természetesen megpróbálunk ezekre a kérdésekre is válaszolni. Aztán most nézzük a jogalkotási kérdéseket. Természetesen nyomást kell gyakorolnunk a kollégákra, az egyértelmű, hogy ezek a témák minél gyorsabban haladjanak előre. A pénzügyi felelősségre vonatkozó fejezet különösen fontos, van itt egy bizottsági kompromisszumos szöveg, ezt csomagként önök el tudják fogadni, ezt már hallottam, mi ezt január 29-én fogjuk megtárgyalni, és akkor majd kiderül, hogy a tagállamok is ugyanígy gondolkodnak-e. Amennyiben igen, akkor természetesen a lehető leggyorsabb kereteken belül megállapodásra tudunk jutni. Aztán térjünk át a végrehajtásra. A végrehajtással kapcsolatban pontosan ma fog az elnökség egy nyilvános dokumentumot elérhetővé tenni. Igen kevés idő áll a rendelkezésünkre, hiszen februárban már találkoznunk is kell, és meg is kell tárgyalnunk ezt a kérdést, mindenképpen nagy eredmény lenne, hogyha ezt megtennénk, úgyhogy ne úgy fogalmazzunk, hogy kudarc lenne, ha ezt nem tennénk meg, hanem fogalmazzunk úgy, hogy mindenképpen siker lesz, hogyha ezt meg tudjuk tenni. Köszönöm a pozitív végszót. Solc úrnak visszaadom még egyszer a szót. Sajnos nagyon sok kolléga nincsen itt a teremben, mondja Solc úr, Úgyhogy ezeket az üres helyeket egy kicsit úgy próbáljuk ellentételezni, hogy akik itt vannak, azok kiegészítő kérdéseket tesznek fel. Úgyhogy én szeretnék még két rövid kérdést feltenni a TTIP-el kapcsolatban. Nagyon is helyesen elmondta, véleményem szerint legalábbis, hogy tudatában kell lennünk annak, hogy a közvélemény igenis figyeli ezeket a kérdéseket, többek között a gazdaságilag érdekelt felek. Akkor viszont figyelembe kell venni, hogy a bizottság arról tájékoztatott minket, hogy a hónap végéig feláll egyfajta tanácsadói testület, amely nyomon fogja követni a további tárgyalásokat. Szeretném megkérdezni, hogy a tanács ebben milyen szinten vesz részt, illetve hogy támogatnák-e a parlamentet abban, hogy legyen valamilyen állandó kapcsolattartás a társjogalkotók között, hogy mindenki egészen pontosan értse, hogy a tárgyalások hogyan haladnak. Másodszorban pedig elmondta, hogy az ipar képviselőjét meg fogják hívni a következő tárgyalási ciklusra. Én azt javasolnám, hogy lobbycsoportokat is hívjanak meg, illetve szakszervezeteket is, környezetvédő szervezeteket, mozgalmakat, amelyeknek aggájaik vannak, hiszen ezeket az aggályokat meg kell tárgyalni, a kérdéseket meg kell válaszolni a lehető legátláthatóbb módon. Ez az egyetlen módja annak, hogy megnyugtassuk a közvéleményt, hiszen itt nem csak a kereskedelmi cégek érdekeiről van szó, hanem az európai polgárok érdekeiről, hiszen az ISDS és a többi kérdés mind a 28 tagállamra, az EU-ra, minden polgárra vonatkozik, és ez ugyanolyan fontos a görög polgároknak, mint akárki másnak, mint ahogy ezt Moreira úr is elmondta. Nagyon nagyok az elvárások a kereskedelmi megállapodásokkal szemben, különösen most, hogy nem sokkal a választások előtt járunk. Tehát meg kell mutatnunk, hogy nem a politikai elit vagy a gazdasági elit számára lépünk előre, hanem mindenkinek segítünk és meg szeretném még kérdezni, hogy melyek azok a szabályozási keretek és normák, amelyekben megkívánnak egyezni az USA-val, milyen szociális sztenderdek, milyen jogi normák. Elnök, a bizottság vezeti a tárgyalásokat, ugye, kiavítanám az előző hozzászólót, és megadom a szót most Kázák úrnak. Köszönöm szépen. Miniszter úr, az imént elmondta és többször is hangsúlyozta azt, hogy az Európai Unió milyen fontos szerepet játszik a kereskedelmi tárgyalásokban a, a PG-ig tekintetében. Itt a görög parlamenti képviselők számára is nagyon fontos ez, különösen a kalamata olaj és a feta sajt konkrét esetében. Ezek rendkívül fontosak Görögországnak, de nyilván más tagállamoknak is megvannak a saját maguk ilyen jellegű termékei, amelyeknek védelmet kell élvezniük harmadik országokban és harmadik országokkal szemben. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy ezen nagyon fontos tárgyalásokban az USA-val szemben, vagy más fontos partnerekkel szemben, Mik az elvárások, hogyan fognak fellépni, hogyan fogják tudni biztosítani a megfelelő védelmet ezeknek a termékeknek. Ugyanis vannak ugye olyan országok, ahol nincsen meg a megfelelő hagyománya a pigék védelmének you didn't mention the feta cheese. Um, <laughs> uh, Minister, The floor is yours again. I understand. Néha szó, miniszter úr. Helmut Scholztól érkezett az első kérdés, de úgy tűnt, hogy ez nem volt annyira világos. Get was to have your comments on the initiative of the Commission to set up a body. De arról volt szó, hogy egy olyan fórumot állítanak föl, ahol az NGO-k is képviseltethetik magukat a különböző részvevők, és a kérdés az, hogy ezzel a testülettel hogyan működnének együtt, hogyan lehetne bevonni mindezekbe a tárgyalásokba akár a közvéleményt is. Nos, hát azt gondolom, hogy ez tényleg egy nagyon fontos kérdés, mert nem csak az üzleti oldalt kell meghallgatni, ahogy ön is fogalmazott, hanem a szereplőket is, amikor ugye egy nagyon lényeges kereskedelmi megállapodásról van szó, szexszervezetek, környezetvédők és mások, vállalkozók is nagyon lényeges szerepet játszanak itt, és úgy gondolom, hogy szükség lesz egy, egy briefingre, egy tájékoztatóra, ahol el kell majd magyarázni az előrelépéseket az NGO-k felé is. Ahogyan az elnök is elmondta, a bizottság előmozdítja a konzultatív keretet, és ez valóban egy bizottsági kezdeményezés, nem pedig tanácsi. A rendelkezésre álló időben nyilván mi csak kis kör számára fogjuk tudni megnyitni ezt a tárgyalási fórumot, de minden érintett résztvevővel megkívánjuk tárgyalni ezt, hiszen nagyon fontos kérdésről van szó. És ne felejtsük el, hogy egy a parlament Európa összes polgárát képviseli. Kazak úr kérdésére válaszolva, az Európai Unió egységesen tudott fellépni és megállapodni egy kompromisszumos szövegben, a géik tekintetében, Ezáltal a fogyasztók tulajdonképpen a fogyasztók gyakorlatilag fog, fog, tájékoztatás, információt kapnak a földrajzi jelzésekkel kapcsolatban, akárhonnan is származnak, és hát ez így van Kanadában és az USA-ban is. Az önök szakbizottsága is egyértelműen állást foglalt a TTIP keretében az oltalom alatti földrajzi jelzésekkel kapcsolatban, és ez nagyon-nagyon fontos, alapvető prioritásunk is a TTIP tárgyalások alkalmával. A végleges megállapodás azt hozza majd, hogy a földrajzi megjelöléseket jobban tudjuk védeni, és hát ez volt a célunk. Köszönöm, mondja az elnök. Azt gondolom, hogy nagyon élénk és nagyon fontos eszmecserje volt ez a mostani, de hát nem ez volt az utolsó találkozónk, de nagyon örülünk annak, hogy itt volt. Köszönöm. Thank you. Well, let's proceed. Item five. Na, menjünk akkor tovább. Ötös pont a napi rendünkkel. Ez egy jogalkotási dosszié. Méghozzá a kereskedelemre vonatkozó statisztikáknak a eh, harmonizálására vonatkozó eh, jogszabály delegált, tehát felhatalmazáson alapul, illetve végrehajtási hatáskörökről lesz szó. Jó magam vagyok az előadó, és napirendünk szerint a módosításokat vitatnánk meg. A legtöbb ö, ö, szóbeli módosítót én nyújtottam be, de vannak további módosítók is, Odi úr tollából, és ezeket ö, saját magaménak is fogom tekinteni, Úgyhogy kezdem akkor Odi úr módosítójával, amelynek lényege, hogy kötelező határidőt tűzzünk ki a rendelet konszolidációját illetően, annak módosítását követően. Komitológiai eljárás az eljárási folyamat ellenőrzéssel történő bizottsági eljárás, volt az eredeti eljárás, de ez a szabályozási bizottsági eljárás, mint olyan, a rendeletalkotási kapacitásra vonatkozott. Tehát gyakorlatilag a Lisszaboni szerződés életbelépését megelőző időszakban volt szokás ez a fajta eljárás. Azok a jogszabályok pedig, amelyeket átruháztak a bizottságra, ezeknek jogalkotási ö, természetük volt, szabályokról volt szó, és így tovább, és így tovább. És most az a furcsa, hogy ahelyett, hogy a bizottság minden egyes végrehajtási aktust delegált aktussá alakítaná át, úgy döntött, hogy szelektív alapon felhatalmazosan alapuló jogi aktusokká alakítja át, a másik körét viszont megtartja végrehajtási aktusnak. A bizottságnak ez a döntése, és a tagállamok gyakorolják az ellenőrzési jogot, nem pedig a parlament. És hát azért itt gond van. Főleg, hogyha megpróbáljuk meghúzni a, meghúzni a hadárt a delegált és a végrehajtási aktusok között. Mert ezek két külön családból származnak, hogy úgy fogalmazzak. Ezért a parlament úgy döntött, hogy mindent delegált aktussá alakít át, mivel ezek hatályukat tekintve szabályok, normák, illetve jogszabályalkotó orgánumoknak együtt kellene dől, dolgozniuk a parlamenttel, nem pedig felhatalmazás nélkül lenne szabad dolgozniuk. Ezért az a döntés született, hogy mindent felhatalmazáson alapuló jogi aktassá kívánunk átalakítani, és ez a célkitűzésem, amikor is a módosítóimat megfogalmaztam. Tehát ez a csapás irány, és várom a megjegyzéseiket. I've had no other amendments from... Látom, hogy más módosító nem kívánt módosítót benyújtani, úgy tűnik akkor konszenzus van, úgyhogy hallgassuk meg akkor a bizottságot. Figueira úr parancsoljon, illetve Ferreira asszony. Köszönöm szépen, Moreira úr, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Szeretném elmondani a véleményünket a módosítókkal kapcsolatban, és azt is, hogy támogatjuk ezt a javaslatot. A fontos tárgyalások a parlament és a tanács között lehetőséget teremtenek majd arra, hogy megállapodásra jussunk első olvasatban e témában. A bizottság javaslatának célkitűzése van egyrészt a statisztikai adatok gyűjtésének rendszerét egységesíteni az új intézményi kontextusra tekintettel Lisszabon után, másrészt azonban a komodológiai hatásköröket EU-n kívüli statisztikai adatokra vonatkozóan átruház, az ISSI-re, amelyet pontosan e célból hoztak létre. A 2009-es 223-as rendelettel hívtuk életre ezt a statisztikai hivatalt. Természetesen a delegált és végrehajtási aktusok alkalmazása helyes alkalmazása mindannyiunk célja, és a bizottság az időbeni korlátozást el tudná fogadni, ahol a módosító a kompromisszumos szöveggel egy irányba mutat, amit az omnibus rendelet rögzített, azonban azt már nem tudjuk elfogadni, hogy a delegált aktusokat olyan intézkedésekre is kiterjesszük, ahol már megfelelően módon rögzítve állnak a statisztikai rendszereknek a felállítása. Végezetül, és ez a leglényegesebb megjegyzésem, a bizottság kód nagy agályjal tölti el azoknak a módosítóknak a köre, amelyekkel az intereurópai statisztikai rendszerek kerülnének veszélybe. És ahol az európai statisztikai rendszer, amely már a 223-as rendelettel rögzítésre került, új alapokra helyeződne. Minden fellépés, legyen itt szó az európai statisztikák gyűjtéséről, előállításáról, majd terjesztéséről. Úgy látjuk, hogy a bizottságot támogatja az IES minden statisztikával kapcsolatos területen, és ezért fontos kiemelni azt, hogy a komitológiai hatáskör már most minden területen az ISSC e mint intézményen belül is. Tehát ezért számunkra nem fogadható el az erre irányuló javaslat, tehát az ezeket módosító indítvány. De természetesen tárgyalnunk kell még a módosítókról. Nem a komitológiai eljárást kívánom megváltoztatni, hanem a delegált jogi aktusok kiterjesztését. Bárki más kére szót? Úgy tűnik, hogy nem. A tanács részéről a jövőben nem tudjuk, hogy lesz-e állásfoglalás, úgyhogy sajnos nem fogunk tudni megállapodni ebben a dossziéban a jogalkotási ciklus végére, úgyhogy akkor menjünk tovább. Hát majd a plenárison mi eldöntjük és elfogadjuk a saját álláspontunkat, tehát nem fogunk tudni első olvasatban megállapodni. Ez már most világosan kirajzolódik. Holnap lesz a szavazás, itt a szakbizottságon belül, a plenárison pedig márciusban. Következő napi rendi pontok egy szóbeli választ igénylő kérdés retorziós intézkedések, mégpedig a kínai népköztársaság által az EU-ból importált borok, eu importált borokkal szemben. Bizonyára tudják, hogy dömping és szubvenció ellenes intézkedést és eljárást vezetett be Kína az EU-ból Kínába szállított borok vonatkozásában. válaszul gyakorlatilag a kínai napelemekre vonatkozó ideiglenes vámokat illetően. Ezzel kapcsolatban is heves vita folytatódott. Aztán olyan kétségek is vannak, hogy a kínai beruházások valóban a WTO szabályai szerint történnek-e, versenyképességre gondolok itt, Decemberben megfogalmazásra került az ügyben egy szóbeli kérdés, és akkor átadom a szót a tagoknak hozzászólásra. Mit jó? Count Scholz. Scholz kap Köszönöm szépen. Ő a kínai, Kína, Kína ügyében a jelentéstevőnk. Igen, meg kell kérdezni a bizottságot, hogy egyáltalán hol tartunk. Mi ennek az egész vitának a tárgya? Sőt, az ügy, amit vizsgálunk, hogy egyáltalán ebbe az irányba kell elmozdulnunk, ez kérdés. A másik dolog, az ut- a saját kérdésünk utolsó pontja nagyon fontos, méghozzá az, hogy politikai megközelítésre is szükségünk van arra, hogy az ilyen komplikált kérdéseket meg tudjuk oldani bilaterális szinten. Ez nyilván igaz Kína vonatkozásában, de más országok vonatkozásában is. Tehát megoldást kell találnunk a szemben álló felek között, és nagyon érdekes lenne a bizottság részéről hallani, hogy mi is történt közben, annak érdekében, hogy megoldásra jussunk a kínaiakkal. Köszönöm, Helmut. Korea képviselő a néppárt részéről. Köszönöm, elnök úr. Nos, ahogy az elnök úr már elmondta, szeretném elmondani, hogy 2013. júliusában a kínai népköztársaság dömping ellenes vizsgálatot indította az Európai Unióból származó borok ellen. Ezen vizsgálat megnyitása egyértelműen támadás a kínai hatóságok részéről, és válasz az Európai Bizottság döntésére miszerint a napelemekre vonatkozóan ideiglenes vámokat vezet be. Megállapodás született az Európai Unió és Kína között a napelemekkel kapcsolatban, de ezen megállapodás nem zárta le a vizsgálatot, amelyet Kína indított a behozott borokkal kapcsolatban. Ma délután szeretném elmondani, hogy az európai bor az összes importált boroknak 70%-át teszi ki Kínában. Az európai borágazatot nagyon aggasztja ez a helyzet, különösen a három fő exportőr, Spanyolország, Olaszország és Franciaországot. Ennek nagyon komoly költségei vannak bizonyos európai borászok számára, és negatívan hat ki az európai borászat hírnevére is. Elnök úr kéri, hogy lassabban szóljon hozzá az előadó, hogy a tolmácsolást lehessen biztosítani. Tehát, ahogy már elmondtam, ez negatívan hat ki az ágazatra. Hiszen bizonyos vizsgálatokban azzal vádolják őket, hogy illegális kereskedelmi magatartást gyakorolnak. Éppen ezért fel kell tenni a kérdést a kereskedelemben illetékes biztos felé, és ez tehát az európai borágazatot nagyon komolyan aggasztja. Egyebek között fel kell tenni a kérdést, hogy ágazatonként milyen tárgyalások folynak jelenleg, azért, hogy láthassuk, hogy milyen megoldást lehet találni, amely előnyös számunkra, és lezárja ezt a konfliktust, anélkül, hogy ez az európai borágazatot negatívan érinteni. Ami pedig az általánosabb kérdéseket illeti, ezt is üdvözölnénk, például, hogy milyen stratégiája van az Európai Bizottságnak ilyen jellegű támadások esetén, amelyeket harmadik országok indíthatnak az EU felé, az EU által bevezetett kereskedelmi védelmi intézkedésekre válaszul. Köszönöm. Herenc Garcia kolléga. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy a szakbizottság kezdeményezte, hogy ezt a kérdést feltegyük a bizottságnak. Az Agri szakbizottságban is elemezzük ezt a kérdést, és azt, hogy milyen nehézségeket vet fel ez a kínai népköztársasággal kialakított kapcsolatainkban. Én magam kértem, hogy a bizottságtól kérdezzük meg, hogy milyen intézkedéseket tervez, és minden egyes, állap, mm, minden egyes alkalommal azt választotta a bizottság, hogy az a célja a bizottságnak, hogy ezt a nehézséget megoldják. Nos, tudjuk azt, hogy az európai borászok továbbra is panaszkodnak arra, hogy továbbra is aktuális ez a probléma. Éppen ezért az Agriszak Bizottság jogalkotási munkálatot kezdett az élelmiszeri termékek importjával kapcsolatban. Az illetékes biztos fő célkitűzése, hogy a bizottság számára rendelkezésre álló pénzösszeget, ami a harmadik országban kialakított promóciót illeti, elsősorban erre a célra használják fel a promóciós költségvetésből, tehát a biztosnak a következő pénzügyi perspektívával kapcsolatban ez a célja is. Semmi probléma, 200 milliót nyugodtan költsünk el promócióra a harmadik országokban, és pont Ázsiában, hát nem tudjuk kizárni ebből a kínai népköztársaságot, onnál is inkább, hogy a borászat az egyik legfőbb ágazat ezen a területen belül, és a borászat teszi lehetővé a többi ágazat számára is, hogy ott szerepet kaphassanak Kínában. Nos, ebben a helyzetben még egyszer szeretném mondani, hogy örülök annak, hogy ez a kérdés megfogalmazódott, és szeretném, hogyha leghamarabb foglalkoznának ezzel a plenárison, azért, hogy a borászat is egyértelműen lássa, hogy figyelembe vesszük az aggodalmaikat. Köszönöm. Elnök? Müller Wolfgang kolléga. Mikrofont kérnénk. You are welcome. We love to listen to the commission. Üdvözöljük a bizottság képviselőjét. Sajnos a bizottság képviselőjének a mikrofonja nem működik. So, does this one, yeah, this one works. So we have solved the technological challenge. Ez működik, úgyhogy a technológiai problémákat megoldottuk. Először is köszönöm, hogy szót adtak a bizottságnak. Valóban a biztos és nagyon szívesen eh, válaszol majd. Időközben én szeretnék a eh, feltett eh, kérdésekre, az inkább technikai jellegű kérdésekre válaszolni, amelyek itt elhangoztak ma délután. Először is elhangzott az az agály, hogy ez egyfajta válasz egy általunk meghozott döntésre. Nagyon fontos a helyzetben, ebben a helyzetben tudni, hogy minden VTO tagnak joga van arra, hogy ilyen jellegű intézkedések bevezessen, amennyiben a jogi keretek megvannak. És ami az indokolást illeti ilyen eszközök bevezetésére, jogi szempontból itt sajnos nem relevánsak. Tehát, hogyha olyan dologgal foglalkozunk, amely úgy tűnik, hogy jogilag megalapozott, akkor nekünk ezzel foglalkozni kell, és a vizsgálatban nekünk is részt kell vennünk, és ez adott esetben azt jelenti, hogy az érintett felek az exportőrökkel kapcsolatban öm, szubvenció ellenes vizsgálatot kell indítani, és ez történik ebben az esetben is, éppen ezért itt a három érintett tagállammal kapcsolatban és az európai borászati egyesületekkel együtt kell működnünk, és így tudunk előre haladni a vizsgálaton belül a lehető legegyértelműbben. De Gucht biztos úr is megegyezett Gao úrral, hogy egy business-to-business párbeszédet akarnak létrehozni azért, hogy megkönnyítsék a vita rendezését. Kína megígérte, hogy amíg ez a párbeszéd folyik, semmilyen intézkedéseket nem fog hozni. A következő ilyen B2B párbeszéd ülést április közepére tervezzük, és korábban már volt egy november közepén. Azt hiszem most ennyit szeretnék elmondani, de biztosítanám a parlamentet, hogy a bizottság nagyon szorosan együttműködik az összes érintett féllel, és mindent megteszünk azért, hogy megvédjük, a lehető legjobban megvédjük az európai borágazat érdekeit. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen. A szóbeli igénylő kérdést megtalálhatják a dokumentumok között, Holnap fogunk erről szavazni, a plenáris pedig foglalkozni fog ezzel, de még nem tudjuk pontosan, hogy melyik plenáris ülésen. Talán februárban, talán márciusban. Rendben. Moving to item seven. Akkor lépjünk tovább a hetes napi rendi pontra. A görögországi delegációról van szó. Gondolom, hogy mindenki tudja, hogy miről van szó. Egyébként már a miniszter úr is említette ezt a delegációt. Tulajdonképpen egy egészen kicsi delegációról volt szó, de nagyon értékes delegációról. Nagyon sikeres volt, a szokásos látogatások természetesen lezajlottak a kormánynál, az iparképviselőinél, a parlamentben, a szakszervezeteknél, és ezen kívül innovatív jellegű cégeket is meglátogattunk, többek között egy kozmetikai céget Atén mellett. A miniszterelnökkel is találkoztunk, így természetesen lehetősége volt arra, hogy már akkor, decemberben elmondja nekünk a görög elnökség prioritásait a kereskedelmi kérdésekben. Mi igazából reálisnak, megfelelőnek találtuk a Görögország által kitűzött célokat és ambíciókat. Hát tudjuk, hogy milyen időket élünk, azt is tudjuk, hogy a görög elnökség viszonylag rövid lesz, tudjuk, hogy korlátozottak a lehetőségeik, tudjuk, hogy nehéz évelé nézünk, és Aténban is azt mondtam el, amit most is el tudok mondani, hogy amennyiben ezeket a témákat szeretnék sikeresen lezárni, akkor nagyon keményen kell dolgozniuk. Komoly elkötelezettségeket kell vállalniuk, nyitottnak kell lenniük, készen kell állniuk a munkára, és amennyiben kell, engedményeket is kell tenniük. Éppen ezért is mondtam azt az imént, hogy mi nyitottak vagyunk a bizottság által javasolt nem hivatalos non-paper elfogadására, már amennyiben a tanács ugyanígy tesz. Ez egy kétirányú folyamat, nem pedig egyirányú. Egyébként én eléggé bízom abban, hogy el fogja fogadni a görög elnökség ezt a szöveget. Szeretném megkérdezni azokat, akik ott voltak velem, kazák kollégát például, hogy van-e megjegyzése a görög küldöttség kapcsán. Kazak úr, hát igazából nincsen kiegészítő megjegyzésem, elnök úr, amit ön elmondott, az teljesen helyén való volt. Talán azt kellene hangsúlyoznunk, hogy tulajdonképpen tényleg lenyűgöző volt, hogy milyen lelkesedéssel és milyen ambícióval vetette magát a görög elnökség ebbe a tulajdonképpen eléggé rövid elnökségbe Tudjuk, hogy nagyon sok nehéz téma van és lesz majd a napi renden. De hát gyakorlatiasnak kell lennünk, reálisnak kell lennünk, nem szabad túlzott elvárásokat táplálnunk. Ugyanakkor, ha tovább folytatjuk a munkát, és jó együttműködésben tudunk fellépni a tanácssal, akkor azt hiszem, hogy még sikeresebb lesz a tanács, mint ahogy arra sokan számítanak esetleg. Tehát mindenképpen úgy gondolom, hogy a szoros együttműködést tartanunk kell. arra fel kell készülnünk, hogy lesznek majd nehézségek, amikkel szembe kell néznünk, különösen a jogalkotási területen. Annak érdekében, hogy meggyőzőbbek legyünk, keményen kell felépnünk. Köszönöm szépen, csak ennyit akartam elmondani. Köszönöm, mondja az elnök. Még valamit szeretnék elmondani, amikor Aténban voltunk, akkor a Tipis és görög állandó megbízott sajnos autóbalesetet szenvedett, de szerencsére el tudja látni pozícióját, ezt a kulcsfontosságú pozíciót, és számunkra nagyon fontos, hogy ki az a személy a TPC-nél, aki abból az országból származik, amely épp a soros elnökséget betölti. Úgyhogy reméljük, hogy sok segítséget kapunk majd tőle. Reméljük, hogy ő is előkészíti majd a terepet a jogalkotási kérdésekben a kompromisszum előtt. A következő napi rendi pontunk már a koordinátorok ülése. Gyorsabban dolgoztunk, mint ahogy számítottunk rá, úgyhogy most szünetet fogunk tartani fél hatig, és akkor találkozunk. Hát most itt körülnézek, hogy kivel is fogok találkozni, hiszem csak Helmuttal, mert ő az egyetlen koordinátor, aki itt van. A többi koordinátort is természetesen várom időben, 17.30-kor, a többiek a mai napra szabadok, elvégeztük az összes munkánkat, a többiekkel holnap reggel találkozunk. Köszönöm.